So, dear colleagues, good morning. May we begin our committee's meeting? Jó napot kívánok! Kezdjük meg um, az uh, ülésünket azzal, hogy elfogadjuk a napi rendünket. Szeretnék mindenkit uh, tájékoztatni arról, hogy van egy kis változás a napi rendtervezetet illetőleg. Ez pedig a 12-es pontra vonatkozik, ezt elhalasztjuk, amennyiben nincsen ezzel kapcsolatban kifogás, akkor a napi rendet ilyen formában elfogadottnak tekinthetjük. Szeretném mindenkit arról tájékoztatni, hogy a webben is követhetjük ezeket a, ezt az ülést, és a időbeosztás csak indikatív jellegű. Hármas napi rendi pont. Az elnök közleményei. A koordinátorok az ülésükön, a november 20-ai ülésükön arról a következőkről döntöttek. Először is arra kérjük meg az Európai Bizottságot, hogy uh, írjon egy közleményt a szubszidásról és az arányosságról, még a hivatal idejük előtt. Ezen kívül választ kívánunk uh, küldeni a korábbi képviselők szervezetének a képviselői nyugdíjrendszert tekintetében, és válaszolunk egy immunitás megszületésére vonatkozó kérésre is. Ezen kívül döntöttünk arról az eljárásról is, ami az UPC ára vonatkozó állásrólási indítványhoz kötődik. Ezen kívül arról is döntöttünk, hogy az ITRE-nek a mesterséges intelligenciáról és robotikáról szóló jelentéshez csatolandó véleményünket, illetve az AFKO-nak benyújtandó adatvédelemre vonatkozó véleményünket levél formájában fogjuk eljutatni ezeknek a szabizottságoknak. A következő különleges ülésünkre december 10-én fog sor kerülni Strasbourgban. Kriszogonosz úr lesz a jelentéstevő aki Jean-Marie Le Pen immunitásának megszűnt felfüggesztéséről fog jelentést írni. November 27-én arról is döntöttek a koordinátorok, hogy Krisztogonosz úr lesz a jelentéstevője a Dominik Bild asszony mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló jelentésnek. A mai ülésünkön a koordinátorok arról döntöttek, hogy Bezsahon asszonyt nevezik ki jelentéstevőnek egy vélemény tekintetében, amely az Eurojust és Grúzia együttműködéséről szól. Állandó jelentéstevőt is kineveztünk. A jogi alap esetében Le Breton úr, a szubszidiaritás esetében Csabacki úr, Ferere asszony is jelentéstevő lett, a komitológia esetében Kavada úr, és a kodifikáció és Rikaszt esetében Kriszogonosz úr a jelentéstevő. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmek. Van egy közös fájl, amely Funtulis urat illeti, Sinadinos és Epitidos urakat illeti ez. Dzsambacki kollega fog erre, ezzel foglalkozni. Dorman úr mentelmi jogának felfüggesztésével pedig Régner asszony fog jelentést írni. a RPS e kiigazítási fájl, a koordinátorok arról döntöttek, hogy levelet küldenek a bizottságának értekezletének, és ennyi. A végezetül pedig levelet küldünk az AFKO elnökének, amelyben arról panaszkodunk, hogy a személyes adatok védelméről szóló jelentéssel mi történt az európai választások tekintetében. Ennyi lett volna az én bejelenteni való. A négyes napi rendi pont, szubszidiaritás, itt sincs semmi, amit megelmíthetnénk, ezért az ötös napi rendi ponttal folytatjuk jelentéstervezet megvitatása. A Lisszaboni szerződés, illetve a Genfi megállapodáshoz a csatlakozás tekintetében a földrajzi megjelölés eh, értelemben Rozier asszony Köszönöm szépen! Hát először azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a javaslat egy hozzájárulási folyamatban zajlik, itt a Genfi egyezménnyel kapcsolatban, és nekünk módosításra is jogosultságunk van. Nos, hát ez a szöveg eléggé ellentmondásos érzéseket kelt bennem. Egyrészt pozitívnak gondolom a javaslatot a bizottság részéről, mert hát az unió valódi diplomáciai sikerét tükrözi, a földrajzi eredet megjelölés nemzetközi szintű elterjesztésével kapcsolatban. Az Unió a Genfi megállapodás értelmében nagyon jó javaslatot tud letenni az asztalra nemzetközi kereskedelmi szinten, ez jó lesz a gazdáinknak is, és a különböző helyi termékek igen hosszú listája kerül majd fel erre a listára. Éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy nemzetközi kereskedelmi szinten mennyire pozitív ez a megállapodás. De azért mégiscsak a javaslat több szempontból is ellentmondásos szerintem. Először is a földrajzi eredet megjelölési lista, amelyet majd a bizottság fog megjelentetni. Ezzel kapcsolatban a bizottság kívánja magának fenntartani a jogot arra, hogy megmondja, hogy melyek azok az európai eh, földrajzi megjelölési termékek, amelyeket ő majd feltesz a listára. Hát szerintem ez nem egy jó megközelítés. Helyszín, tehát a területről kell kiindulni, ott ismerik a piaci szabályokat, azt, hogy milyen nemzetközi piacaik vannak, milyen termékek vannak ott. Tehát én azt gondolom, hogy inkább ezt alulról építkezve kellene felépíteni. Ugyanakkor a tagállamoknak is fontos szerep jut, hiszen ők azok, akik jelenleg ezeket a testületeket felügyelik, ellenőrzik, kezelik, Úgyhogy ezzel kapcsolatban több módosítást is benyújtottam, hogy visszaadjuk a kezdeményezés jogát a helyi szintű termelőknek. Aztán egy másik nagyon problémás kérdés az az, hogy nagyon-nagyon lesújtó szerintem, hogy nincsen egy nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó a védelmi mechanizmus európai szinten. Pedig tudjuk, hogy ez mennyire fontos itt ebben a szakbizottságban nézzük egy kicsit meg a kontextust, a Genfi megállapodás egyébként ezt lehetővé is tenné, hogy a nem mezőgazdasági termékekre vonatkozólag is egy listát benyújtsunk, de miután az uniónak jelenleg még mindig nincsen a nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó földrajzi eredet megjelölés jogszabálya, ezért most itt nemzetközi szinten se fogják ezt elfogadni. Szerintem ez teljesen elfogadhatatlan. Emlékezzünk, 2013-ban az Európai Bizottság egy nagyon komplet, szép anyagot, tanulmányt készítetett el, amelyben szó esik arról, hogy mennyire fontos az unió számára, és mennyire konkrét pozitívumokkal járna a nem mezőgazdasági termékek földrajzi eredet megjelölésének megvalósítása. 2016-ban megtiszteltetés volt számomra az, hogy egy nagyon nagy többséggel elfogadott jelentést készíthettem, mind a szakbizottságban, mind a plenárison, és hát akkor a bizottság által megbízott tanulmány van foglaltakra építettem fel ezt a jelentésemet, és aztán mi történt? 2016 óta semmi Úgyhogy szerintem ez elvi szinten is elfogadhatatlan, hogy semmit nem tesz az Európai Bizottság, a nem mezőgazdasági termékek szempontjából pedig ezt a tagállamok, a cégek, a fogyasztóvédelmi szervezetek, a helyi önkormányzatok, fogyasztóvédelmi szervezetek és a parlament is kérték ezt, és mégsem tesz semmit a bizottság. Úgyhogy ebből kiindulva azt gondolom, hogy ez rendkívül problémás lesz, mert átadunk egy hatáskört, Ugye a mezőgazdasági termékek esetében egyértelmű, hogy a bizottsági a feladat, de a nem mezőgazdasági termékek esetében a bizottság semmit sem tehet, tehát a tagállamok tudják megvalósítani a védelmet. Ugyanakkor, hogyha az unió nevében csatlakozunk a Genfi megállapodáshoz, akkor nemzeti szinten sem fogjuk tudni védeni a nem mezőgazdasági termékek e- földrajzi eredet megjelölését. Úgyhogy szerintem emiatt rendkívül problémás ez az egész, és szerintem az egyetlen egy megoldás van, az, hogy a bizottság minél hamarabb egy horizontális szövegtervezettel álljon elő, és az Unió így védeni tudná a Genfi megállapodás értelmében is a nem mezőgazdasági termékek földrajzi eredet megjelölését és ezen keresztül végre egy nagy hiányt tudnánk betölteni. Nem hagyhatjuk ezt annyiban, nagyon világosan kellene a mi szakbizottságunknak is ebben állásfoglalnia. Én úgy gondolom, hogy ez egy alapfeltétel ahhoz, hogy a, bizottság, hogy a mi parlamentünk megadja a hozzájárulását a Genfi megállapodáshoz való csatlakozáshoz. Úgyhogy én remélem a kollégákkal együtt, hogy megtaláljuk majd azt a konszenzust, dinamikát, amelyet már 2016-ban egyébként sikerült megvalósítanunk, mert így kellene az európai know-how-t védeni. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Kavada. Oui, très rap. Köszönöm, Kavada úr. Igen, elnök úr, először is teljes mértékben támogatom a raportőr Rozier asszony véleményét és valóban eh, riasztó az, hogy nem ad a bizottság horizontális védelmet, gyakorlatilag nem végezte el a munkát teljesen, meg kell várnunk, hogy ezt eh, lehetőleg gyorsabban eh, orvosolja. Köszönöm. If there is no other request from... Hogyha más nem akar szót kérni, akkor megadom a szót az Európai Bizottságnak, ha akarnak beszélni. Röviden kérem. Um, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Klaus Planck vagyok a mezőgazdasági főigazgatóságtól 20 éve az Európai Unió politikája az, hogy a földrajzi megjelöléseket védelmezze nemzetközi piacokon is. Ez nyilvánvalóan hasznos a termelőknek, illetve a növekedés szempontjából is fontos. Tehát komoly politikai tőkét investáltunk a Lisszaboni megállapodás felülvizsgálatába. Az EU most ennek a rendszernek, ennek a politikának kell a végrehajtását kell, hogy, vég, hogy végigvigye. Ehhez szükséges a Genfi csatlakozás foglalkozás. A gyors előrelépés az szükséges ahhoz, hogy az EU egységes piac e, jól működjön, illetve a földrajzi megjelölések nemzetközi védelmét előre vigyük. Ez az egyetlen lehetséges politika. Elvileg e, nem kéne, hogy vitás e, vitatárgya legyen, hiszen ez mindenfajta administratív teher nélkül növeli a termékek védettségét, és a tagállamok sem jeleztek semmilyen problémát, azok elismerik az EU exkluzív kompetenciáját a Genfi aktussal kapcsolatban. A a szokásos jogalkotási eljárás zajlik. A módosítókra reagálnék néhány szóval. Először is úgy tűnik, hogy a három intézmény megállapodni látszik abban, hogy a cél az, hogy gyors és sikeres módon csatlakozzon a Genfi eh, okirathoz. Ez fontos azért, mert a Lisszaboni rendszer túlélése szempontjából fontos eh, a csatlakozás sajnálatos módon bizonyos VTO szereplők, ezen belül is elsősorban az Egyesült Államok bizonyos szempontból ellenségesen viselkednek. Ahhoz, hogy az elkövetkezendő években ezt a problémát megoldjuk, fontos, hogy ne veszítsük szem elől a politikai és jogi kontextust. Ebben a vonatkozásban fejezze ki bizonyos aggodalmat néhány módosítóval, javaslatával kapcsolatban, mert azok nem javítják a rendeletet, hanem valószínűbb, hogy akadályozhatják, veszélyeztetik annak elfogadását. Hogy konkrétabban és részletesebben fogalmazzak, a kettes módosító, amely a négyes preambulum bekezdésre utal, illetve ahhoz lett benyújtva, és a hármas módosító is azt mondja, Eh, hogy az egységes, az egyes termelőknek csak egy, egyes esetekben, különleges esetekben legyen beleszólásuk, ami a 8A preambulum bekezdéshez benyújtott módosítót illeti, e, az Európai Bizottság nem ad lehetőséget a tagállamoknak, hogy csatlakozzanak a Genfi aktushoz, hogy megvédjék azokat a földrajzi megjelöléseket is, amelyek horizontális védelmet az EU-ban nem élveznek. Ez a legproblémásabb talában, ami a 9-es módosított illeti a 11b preambulum bekezdés lenne ez. Itt eh, a raportört és a szakbizottságot is eh, biztosíthatom arról, hogy értjük az indokát ennek a módosítónak, eh, mellett érvelnék, hogy nem ez a megfelelő hely arra, hogy ezt a megjegyzést megtegyék, hogyha sikerre akarjuk vinni a Genfi csatlakozást, akkor nem szabad azt komplikálni, nem agrár jellegű földrajzi eredet megjelenések, jelölésekkel, mert azok máshova tartoznak. Az Európai Bizottság a szövegezéskor erre nagyon odafigyelt, és ez nem befolyásolja azt, hogy az EU elfogadhat nem agrár földrajzi megjelölésekre vonatkozó szabályokat a politikai realitásnak megfelelően. Ez egy nagyon problémás pont, amely veszélybe sodorhatja az EU csatlakozását. A tízes módosító, kettes cikk, kettes bekezdés, itt inkább csak egy kérdésem van, kumulatívak a E a feltételek, amely azt jelenti, hogy tartalmazza az összes olyan földrajzi megjelölést, amelyek jelenleg védelmet élveznek, és rajta vannak a tagállami listákon. E, amennyiben ez így van, akkor azzal nincsen gond. Ami a 12-es módosítót illeti, 2-es cikk, 3-as bekezdés, elnézést, mondja az elnök, tudná egy kicsit gyorsabban elmondani a mondani valóját? Igen, akkor csak összefoglalnám. A legproblémásabb kérdés a nem agrár jellegű földrajzi megjelölések kérdése, és a 18-as módosító, amely rendszer szintű aggodalmakat vet fel a bizottság kezdeményezési jogával kapcsolatban. A bizottság szolgálatai természetesen a parlament rendelkezésére állnak ahhoz, hogy jó együttműködés alakuljon ki annak érdekében, hogy ez a jogalkotási eljárás szépen végigmehessen, és az az EU a Lisszaboni rendszerhez csatlakozhasson az EU vállalkozások és termelők érdekében. Rozier asszony, köszönöm, csak egy kérdés laikusként. A bizottság javaslatai eh, és megjegyzései azok eh, jogosak, ugyanakkor alapvetően én arra bátorítanám őket, hogy a lehető leggyorsabban lépjenek a nem agrár jellegű földrajzi megjelölések kérdésében is, mert minden problémát ez okoz. Köszönöm. A módosítók határideje december 12-e, elnézést, december 17-e dél. Mielőtt a szavazásokat elkezdjük, még a hatos napi rendi pontot kell megcsinálnunk, ami egy eszmecsere az átfogó iparpolitika mesterséges intelligencia kérdésében. Köszönöm szépen, nagyon röviden. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a véleményünk ezzel a jelentéssel kapcsolatban, amelyet egyébként az ITRE készített el, egy levél formájában valósul majd meg. Tegnap este későn el is küldtük ezt és nagyjából a következőről szól. Volt egy állásfoglalásunk a robotikával kapcsolatban, ennek az etikai és jogi vetületeivel, ez 2017. februárjában született meg, és nagyon örülünk annak, hogy az Európai Bizottság végre valamit tesz, még akkor is, hogyha nagyon későn. Nos, hát először is szeretne egy uniós szintű szövetséget létrehozni, egy munkacsoportot, szakértői csoportot a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Egy magas szintű munkacsoport dolgozik az etikai szempontok kérdéséről, és hát türelmetlenül várjuk, hogy decemberben a bizottság milyen javaslatokkal állt el, áll majd elő, és lesz egy etikai karta is, amit elvileg 2018 végéig beterjeszt majd a bizottság. Szeretnénk arra is felhívni a figyelmet, hogy van itt egy olyan aspektus, amelyről nem sokat beszéltünk, ez pedig a szabványosítás kérdése. Az ISO különböző bizottságokat hoz részre, létre éppen a mesterséges intelligenciának a szabványosítási kérdéseire vonatkozólag. Ez számunkra is nagyon érdekes, de fontos az elvi kérdések, az értékek tisztázása is. Tehát itt egy nemzetközi vagy világszintű megközelítésről van szó, és aztán itt van még egy fitness check is, amit a szabadalmakkal kapcsolatban a bizottság beígért, és hát reméljük, hogy ez meg is valósul majd, és emlékezzünk arra, hogy itt nagyon gyorsan változik a környezet, ezért fontos lenne azt látni, hogy pontosan milyen elveket, milyen gyakorlatokat kell alkalmazni ebben az igen bonyolult témakörben. A levél tehát itt van mindenkinél, hozzá lehet fűzni bármit, de hát holnapig, mert addig akkor lejár a határidő, holnap este. Úgyhogy kérem, hogy minél gyorsabban. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, megvan egyébként a fontossága, de azért nincsenek nagy illúzióim. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Bizottság? Thank you very much. Um, we were, we... Köszönöm szépen. Nagyon örülünk ennek, és nagyon röviden a koordinát kérdésekről. Holnap lesz egy, fogjuk elfogadni a tervezetet, ami pedig az etikai iránymutatásokat illeti, ezt online meg fogjuk jelentetni december 18-án. Köszönöm. Thank you very much. Thereby... Köszönöm. Akkor ezt a napirendi pontot befejezhetjük. És következik a szavazás. I don't know whether your voting lists are as megvannak a ö, szavazólisták, nem tudom, hogy mindenki ilyen nagy. Hát a Mikulás azért elég szép ajándékot adott nekünk ma reggel. Uh, Mr. Anderson, you wanted to take the floor.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 Axel voss Report, Transparency and Sustainability, electronically I... Köszönöm, akkor uh, elektronikus szavazás következik. Megnyitom a Yes and that has been adopted. Congratulations. Ezt elfogadtuk, köszönjük Fosz úrnak a munkát. Bergeron asszony jelentése következik az emélyes adatok védelméről. Megnyitom a szavazást. and that has been rejected. Ezt elutasítottuk. Bergeron asszony. Tudom, hogy a Ilyenkor én azt szeretném kérni, hogy megmaradjon mégis a nevem, tudom, hogy nem ez a szokás, és elégedetlenségemet szeretném kifejezni. Köszönöm, hogy ellene szavaztak. Uh, thank you. Uh, Köszönjük. következik. Határon átnyúló konverziók, egyesülések és divíziók. Egyes kompromisszum mellette elnézést erről a név szerinti szavazást kell tartanunk, tehát géppel szavaz. Yes. Uh, adopted. Ezt elfogadtuk. 252-es módosító mellette ellene. Ezt ellenőrizzük géppel, jó? And that has been rejected. Ezt elutasítottuk. 246 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 247 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas kompromisszum név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Yes, close it and that has been adopted. Elfogadtuk. négyes kompromisszum következik mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk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 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es kompromisszum, ezt név szerint kell megnyitom a szavazást. Yes. That has been adopted uh, 13, yes? There is, yes. There is, no 12. Uh, so we go to compromise 13. There is no compromise 12. That's 12-es kompromisszum nincs. Eh, mellette, ellene tartózkodók eh, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es elnézést. Oh, yes, my mistake. Uh, amendment 100. Az én hibám a 130-asról kell szavazni mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. We check on 130. 130-ast ellenőrizzük. Yes. And that has been slightly <laughs> adopted. hát ezt eléggé alaposan elfogadtuk. Regner asszony, elnézést elnök úr, Szerintem ön nem szavaztatott Pascal Durand 496-os módosítójáról. A 13-as kompromisszum előtt kellett volna szavaztatni róla. A 13-as előtt a 496-os Durand módosító. És igaza is van, asszonyom. Abszolút. Elnézést kérek ez a 86-os cikk hármas bekezdéséhez tartozik, tehát a 496-os módosító mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük, jó? Yes. And this has been adopted. És ezt elfogadtuk. 22-es kompromisszummal folytatjuk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 6-os, bocsánat, 629. In favor. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. E... 649, 649, sorry. Yes. Six... Igen, 649-es mellette, ellene. Szerintem ezt ellenőriznünk kell. Yes, I close the vote. And that has been rejected. Ezt leszavaztuk így. Menjünk tovább, 37-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Yes, that so we are at compromise 39. Yes, compromise 30. 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 40-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 41-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 42-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 43-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 44-es kompromisszum bárhol is van. 160 i cikk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 45-ös kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 49-es kompromisszum. Compromise 49 in favor. 49-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 787-es mellette ellene Ezt is ellenőrizzük, kérem. Yes. And that has been adopted. És ezt elfogadtuk. 50-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodók. Adopted. Com- Elfogadtuk, 52-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 53-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 55-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 58-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 59-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 60-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 61-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 134 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 135 mellette kérték, hogy ellenőrizzük, 135 mellette ellene, akkor ezt ellenőrizzük a 135-öst. That has been adopted. Ezt elfogadtuk. Ekon 1 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Raportőr 1 az nem kompatibilis. A 136-os jön mellette ellene, ezt ellenőrizzük. and that has been rejected. Uh, one... Ezt leszavaztuk, 137-es mellette, ellene, tartózkodók, szerintem elfogadtuk. Uh, so, Econ 2... Econ 2 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük. Maybe adopted, but Yes. So it was adopted. <laughs> Uh, 138 in favor. 138-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. One check. Uh, three. Hármas mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrzzük, Ekon 3. Yes. That has been adopted. Elfogadtuk. 139 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Négyes mellette. Abstention. Also... Eh, Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük a négyest. Looking at your hands and that has been adopted one Ezt elfogadtuk, 140-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrizzük. 140. Yes. And that has been adopted. Ezt elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók. May I check please once again? Ellenőrizzük. And that has been adopted. Elfogadtuk. 142 mellette, ellene Szeretném látni a kezeket 142 mellette. Ellene. Tartózkodók. Rejected. Ezt ellenőrizzük. Ah, sorry. Okay. Adopted. Elfogadtuk. 143 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 2 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 144 az kiesik, okafogyott. Ekon 6 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. ...147 mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük, kérem. And that has been rejected. Uh... Ezt elutasítottuk. 146 eh, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 148 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 149 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 150 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 151 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 7-es mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük, ECO 7-es. Okay. And that has been rejected. Ezt elutasítottuk. Hármas mellette ellenem, tartózkodók, ezt is ellenőrizzük. Three, yes, three. Hármast. Has been rejected. Leszavaztuk. Still, yes. Yes. Okay. Uh, number four. In... Négyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 153-152 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 154 és 5-ös mellette, ellene. Sorry, do you want to check? Ellenőrizni akarják? You wanted the previous one. Az előzőt, ugye? Tehát a 153-152-t ellenőrizzük. And that has been rejected. Ezt leszavaztuk. Tehát térjünk vissza 154 és M5 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Ö, négyes mellette. Ellenőrizzük a négyest. And that has been adopted. Ezt elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene. Elutasítva. Ellenőrizzük tehát az ötöst. Ötös. Yes. It was rejected. Elutasítottuk. 151-156 blokkban mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es kompromisszum, ezt elfogadtuk. esnél tartunk mellette, ellene tartózkodik, ezt ellenőriznünk kell sajnos. Yes. Rejected. Elutasítva. 163 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 8-as mellette. Ellene tartózkodik. Elutasítva. A 8-ast ellenőrizzük. Sorry, my mistake. Adopted. Én tévedtem elnézést, elfogadtuk. 164 mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk szerintem. Ellenőrizni akarják a 164-est, akkor tegyük azt. Ah, rejected. Elutasítva. 64 adopted. Adopted. Adopted. Adopted. There is a number of compromises. Számos kompromisszum most okafogyottá válik, amik már elfogadtunk. Recital 12 Recital 12 Recital 12. 12-es A preambulum bekezdés, 10 ample, ample 10, 12 A preambulum bekezdés, ample 10 mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 12-es ampul mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 13-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Adopted. 182. 182. So recital 182-es 16-os preambulum bekezdés, 182 mellette. 16-os preambulum bekezdés, 182-es módosítom mellette. Ellene. Ellenőrizzük. It's terrible, <laughs> <laughs> Rejected. Elutasítva. 183 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. es mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. And that has been rejected. Elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Yes. Recital 19A, new 16. 16 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Nem vagyok abban biztos, hogy megtalálták a helyes sort. Elfogadtuk, 17-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetvennégyes kompromisszum, 74-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. as Karim mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 199-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Icon, icon Econ, Econ 26 in favor. Against. Abstentions adopted. Econ 26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 209 in favor, against. May I check on 209, please? And that has been rejected. Elutasítottuk. Uh, 210 in favor. 210 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 30 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19. Compromise 9. 90-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 91-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. That's my fault, my, my fault, my fault. 216. 216. Two, yes, uh, recital 41, 216 in favor. 216 mellette, ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük a 216-ost. Yes. And this has been rejected. Elutasítva. Huszonatos emplő mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Done. 230. That's true. You are right. Yes. yes. Compromise 97. In... 97-es kompromisszum mellette ellenem tartózkodik, elfogadtuk. 230-as módosító mellette megtalálták 48-as preambulum bekezdés, 230-as módosító. 48-as preambulum bekezdés, 230-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 231-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 34 Ekon mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor ezt elintéztük. Yes. Compromise 107. 107-es kompromisszum az 58-as preambulum bekezdéssel kapcsolatban mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 240-es mellette ellene ellenőrizzük a 240-est. and that was rejected. Elutasítottuk. 241-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 242 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. And that was rejected. Elutasítva. 243 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 244 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik. Rejected, but rejected yes uh, 48 elutasítva, 48 mellette, ellene, elutasítva, elektronikusan szavazunk a teljes jelentéstervezetről. Adopted, and this is... Elfogadtuk. Döntés arról, hogy megkezdjük a tárgyalásokat. Three more missing. Három szavazat még hiányzik, most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Régner asszonynak. Igen, tessék. Csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Láthatták, hogy rengeteg kompromisszum volt, óriási munka volt ez, ezért tényleg nagyon köszönöm a munkát az árnyék jelentéstevőknek, akik tényleg éjjel-nappal dolgoztak, és persze köszönöm a kitűnő munkatársainknak is. A tanácsaink, tanácsnak meg tudjuk mutatni azt, hogy mi hajlandóak vagyunk gyorsan, eltökélten dolgozni, és készen állunk a tárgyalásokra. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Diki, Diki kollega jelentése következik. Yes. Uh, so we begin by compromise one in favor. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Van egy szóbeli módosító. Kiegészítésként mellette Euh, Akkor az SND nevében nem támogatjuk ezt, a szóbeli módosítást. In that case I can... Akkor viszont nem lehet erről szavazni. Következik a kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. sorry. Uh, I have Elnézést. Elfelejtettem, hogy a GUE kérte, hogy név szerinti szavazás legyen az összes kompromisszummal kapcsolatban. Ez még most is így van, fenntartja a GUE? Igen. Úgyhogy elnézést kérek. Én hibáztam, az én hibám. Akkor az előjétől újra kezdjük. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Uh, yes, clearly, clearly adopted. Elfogadva. Akkor következik a kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Elfogadva. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. elfogadva. Imko 25 mellette ellene. Akkor ezt elutasítottuk. Imko 26 mellette ellene tartózkodók, ugyanaz a többség, de azért ellenőrizzük le. Elfogadva. Négyes kompromisszum elektronikusan. Elfogadva. Ötös kompromisszum. Ötös kompromisszum elektronikusan. Elfogadva. Now, amendment 332 in favor, against. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva hatos kompromisszum elektronikusan. Elfogadva. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Elfogadva. 479-es. 479 in favor. Mellette, ellene. Ezt le kell ellenőrizni. Adopted. Elfogadva. 7A elektronikusan. elfogadva. 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elfogadva. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elfogadva. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elfogadva. Imkó 54, mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 455 in favor 455 mellette ellene. Need to check, sorry, 455. Elnézést le kell ellenőrizni. 455. And that has been adopted. Elfogadva. Imko 55. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 5, 456 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 457 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Yes. Rejected. Elutasítva. 500, 458 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 467. 467 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 468 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 469 mellette ellene Ezt ellenőrizzük le. 469. Elutasítva. 470 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 471 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 13-as kompromisszum mellette. Elnézést elektronikusan. Elfogadva. 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elfogadva. 488 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 41 elektronikusan. Elfogadva. 495 mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Elfogadva. 497 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 536. 536. Yeah. Yes, yes, yes, I will find it slowly. Yes. Now we are uh, at amendment 5. Most a, az 536 uh, osnál vagyunk, mellette ellene, ezt leellenőrizzük. Yes. That has been adopted. Elfogadva. Imco 65, 67 és 538-as ezek blokkban mellette ellene tartózkodók elfogadva. 539 és az IMCO 84-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Imkó 64 mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizném. Elutasítva. ...541 és az IMCO 77 együtt mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük, mert itt nagyon közel vannak egymáshoz a számok, megnyitom a szavazást. Elutasítva. 542 és az IMCO 68 mellette. Ellene ugyanez az eset, úgyhogy ez is elutasítva, leellenőrizzük. Lezárhatom? Igen. Ötszáznegyven 4, mellette ellene tartózkodók. Szerintem ez is ugyanaz az arány. Leellenőrizzük? Elutasítva. Imkó 66 mellette. Ellene Ne haragudjon, nem látom az aldét. Elfogadva. Illetve nem, ellenőrizzük csak le. Még egy. Very well and that has been rejected. Elutasítva. 554, nem, 544 és Imkó 78 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 554 és 545 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 547 és 620 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 548 és Imkó 71 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 549 és Imkó 82 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 550 és Imkó 72 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, leellenőrizzük, jó. Akkor következik az 550 és az Imkó 72. Oké, okay, elfogadva. Én hibám volt. 551 mellette, ellene, leellenőrizzük. Még egyet? Jó, lezárom a szavazást. Elfogadva. hat mellette. kettő és Imkó 73 mellette. Ellene Lellenőrizzük. Rejected. Elutasítva. 553 és 584 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 555 és Imko 75 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Leellenőrizzük. Ezt a hármat leellenőrizzük, az 555-öst. Yes, okay. Rendben. Akkor a következőt is rögtön elektronikusan? Rendben, akkor legyen így 556 és a többi. Yes. Rejected. Elutasítva. Folytatjuk elektronikusan. 558 és 76-os. Elutasítva. 559 és 592 mellette ellene tartózkodók elutasítva elektronikusan. Jó, rendben, akkor folytatjuk elektronikusan. Elutasítva. 561 elutasítva. 562 elutasítva. 563 elutasítva. 564 elutasítva. 565 elutasítva. 604 elutasítva. 566 elutasítva. 567. Elutasítva. 600, 569. Elutasítva. 571. rejected. 57 elutasítva. 573 elutasítva. 574 elutasítva. 575 elutasítva. 576 elutasítva. 578 elutasítva. 623 elutasítva. 581. Még egy jöhet, még egy. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 582, elutasítva, 583, elutasítva, 585, elutasítva, 587, elutasítva. 588 elutasítva. 589 Yes. Rejected. Five. Elutasítva. 590. Yep. Rejected elutasítva. 591. Elutasítva. 596. Elutasítva. 599. Blogban szavazzunk? Hatszáz. Oka fogyott? Nem. Hatszáz. two more 600. 600 továbbra is elutasítva. 601 elutasítva. 603 elutasítva.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 rejected 607 607 rejected elutasítva 609 rejected elutasítva 611. Rejected. Elutasítva. 613. Elutasítva. 615. Rejected. Elutasítva. 617. Elutasítva. 619. Elutasítva. 40. Elutasítva. 41. Reject. Elutasítva. Akkor most átmenjünk a kézzel szavazásra. 42 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 44 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 43 mellette ellene, ezt ellenőrizzük. That has been. És ezt elutasítottuk. 45 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük a 45-öst mégis. Elfogadtuk, nagyon jó. Jön a 47-es mellette. Ellene Nézzük meg, ellenőrizzük. Aha, rejected. Elutasítva. 48 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ez egyértelmű volt, de ha akarják, ellenőrizhetjük a 48-est. Yes. One more. Yes. Ezt tehát leszavaztuk. A kompromisszumot géppel szavazzuk. Adopted. Elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodók. Szerintem leszavazták, de úgyis kéri majd valaki, hogy ellenőrizzük. Úgyhogy ellenőrizzük. Yes. Igen, szavazták, el, tehát elutasítva. Ötvennégyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 18-as kompromisszum géppel. Elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 19-es kompromisszum 62-es elnézést én tévedtem, 62-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 19-es kompromisszumgéppel. Adopted, so we go to compromise. Elfogadtuk, jön a 20-as kompromisszum azt is géppel. Adopted. Elfogadtuk. Hatvankilenc mellette, ellenem. Tartózkodók, elutasítva. Jó, ellenőrizzük a 69-est. Ezt elutasítottuk, szokásos többséggel, illetve arányban. 73 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 74 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 75 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 76 mellette ellene, ezt is ellenőrizzük, a 76-ost. yes, reject. 76-ost is elutasítottuk, 77 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 78 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 79 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 79-est ellenőrizzük. Adopted. Elfogadtuk. Imkó 4 mellettem, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 29-es kompromisszum, 22-es kompromisszum géppel. Elfogadtuk. 88-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 90 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 91 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 92 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 93 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, Imkó 6 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Imkó 7 mellette ellene tartózkodók az Imkó 7-est ellenőrizni kell. It's rejected. Elutasítva. 94 mellette ellene elutasítva, 95 mellette, ellene, ellenőrizzük. 95, we check on 95. 95-öst ellenőrizzük. And it has been... És elutasítottuk. 96 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 97 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Imko 6 mellette. Imko 8 javítja magát az elnök mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 98 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 99 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva százas mellette ellene tartózkodók elutasítva. 101 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 102 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 103 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 103-at ellenőrizzük. One more? Yes, okay. Adopted. Elfogadtuk. 104 mellette ellene tartózkodók. Elutasítva 105 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 106 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Imkó 9 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Imkó 9-et ellenőrizzük. Rejected. Elutasítva. 107 és Tran 3 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, de ellenőrizzük inkább. Yes, adopted. Uh, 108 in favor, against, abstentions rejected. Compromise 109, sorry, 109 in favor, against, abstentions rejected. Compromise 23 electronically. Uh, adopt. Elfogadtuk a 23-as kompromisszumot, a 24-es kompromisszumgéppel elfogadtuk. 25-ös kompromisszum képpel. Elfogadtuk. 26-os géppel. Elfogadtuk. 134 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 135 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, Imkó 12 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 136 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 137 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 138 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 139 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 140 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Tran 7 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 27-es kompromisszum géppel elfogadtuk. 29-es kompromisszum gépen Elfogadtuk. 147 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 149 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 148 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, Imkó 14 mellette, ellene, tartózkodók, elutasít, elfogadtuk, 30-as kompromisszum géppel, elfogadtuk, 153 mellette, ellene, ellenőrizzük, jó? 153 most Igen, ezt elutasították. 154 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 155 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 156 és Imkó 16 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 33-as kompromisszum géppel, elfogadtuk, 164 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 161 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 163 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 162 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Imko 17 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Tran 9 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 35-ös kompromisszum géppel. Adopted. Elfogadtuk, 168 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 36-os kompromisszum géppel elfogadtuk. 171 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 172 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Imco 20 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 38-as kompromisszumgéppel, még egy szavazatot kérünk, jó? Elfogadtuk. Megyünk tovább, 177 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 178 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 179 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 180 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 181 mellette ellene elutasítva. 182 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 40-es kompromisszum géppel elfogadtuk. 186 mellette ellene. Ezt is ellenőrizzük, a 186. Adopted. Befogadtuk. 189. 189 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 190 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 192, 191 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 192 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 194 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 195 mellette ellene tart, ezt ellenőrizzük 195-öst. 195. 195. And that has been rejected. És ezt el utasítottuk, 196 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 197 mellette, ellene, ezt ellenőrizni kell, 197, Oh, rejected. Elutasítva. 199 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. És most akkor az egész jelentésről szavazunk éppen. Elfogadtuk, és most pedig határozat arról, elnézést a raportőr szeretne beszélni. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni az árnyék előadóknak, akik képesek voltak, és a mikrofon elment sajnos. Je tiens aussi à És szeretném megköszönni Tatjana Kudriák munkatársat is, annak, akik is nagyon sokat dolgozott ezen az anyagon, illetve a Júri titkárságnak. Ez egy első döntő lépés annak érdekében, hogy a fogyasztókat jobban megvédjük ami a felhatalmazást életi tudom, hogy a tanács a következő román elnökség alatt nem fog május közepe előtt elkészülni, ezért én nem szeretném, hogyha most szavaznánk a pandátumról, azért, hogy a parlamenten belül az európai választások előtt konszolidáltanak mutatkozzunk. Ezért azt szeretném, hogyha nem szavaznánk most a felhatalmazásról. Ez. nous permettra d'adopter. Ez azt fogja majd eredményezni, hogy első olvasatban az európai választás előtt elfogadjuk a szöveget, de eh, egy konszolidált álláspontot tudunk kialakulni eh, végül. Rozier. asszony, eh, én eh, akkor szeretném tudni, hogy mit, eh, miről van szó. Tehát hagyunk magunknak időt azzal, hogy elhalasztjuk a szavazást. Máról nem, szav, már nem szavazunk semmiről, ugye? És azt kérjük, hogy a plenárison első olvasatban fogadják ezt el, ugye? Igen, első olvasatra megyünk a plenárisra, viszont a trialógus nem kezdjük el, mert a tanács úgysem lesz képes a mi mandátumunk előtt, vége előtt, tehát a választások előtt. Ez lehetővé teszi a parlament számára, hogy egy stabilizált, konszolidált álláspontot alakítson ki a mandátum előtt. Je, je Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz volt a kompromisszumot kialakítani, és hogy a szöveg szerintem elfogadható, és ezért nem támogatom azt, hogy most a plenárison szavazzunk. Inkább őrizzük meg ezt a szöveget, és kezdjünk el tárgyalásokat a tanácssal. Úgyhogy szeretnék a mandátumról szavazni. Hát értsék meg, hogy azért ennek van kockázata is. Nem akarom azt kockáztatni, hogy mi európai parlamentként ne védjük megfelelően a fogyasztókat, így viszont a parlament megőrzi a döntési lehetőségét, a román elnökség nem akar a mandátum előtt, vége előtt ezzel foglalkozni, úgyhogy ezzel szerintem nehéz helyzetbe hozzuk magunkat. Én is szeretnék arra emlékeztetni, hogy nagyon különböző plegykákat lehet hallani, és nem akarom azt mondani a tanácsnak, hogy a parlament már nem is akarna tárgyalni. És szerintem nagyon is hasznos lenne, hogyha nyomást gyakorolnánk a tanácsra, és azt mondanánk, hogy készen állunk, tárgyaljunk, és valóban, hogyha két-három hónapon belül látjuk azt, hogy nem sikerül a dolog, akkor még mindig lesz időnk arra, hogy plenárisra vigyük a dolgot. Szeretnénk az európai fogyasztóknak egy fontos üzenetet közvetíteni, és javítani az ő fogyasztóvédelmi helyzetüket. Én semmiképp sem szeretném azt, hogy ezt most rosszul értelmezzék, és azt gondolják az emberek, hogy hát a tanács úgysem tesz semmit, akkor, akkor mi sem teszünk semmit. Szerintem igenis, és gyakoroljunk nyomást, és elképzelhető, hogy néhány hónap múlva már a plenárisra kerülhet ez az ügy. Elnök, akkor azt meg tudom erősíteni, tegnap az hangzott el, hogy nem lesznek készen május előtt, ezt meg tudom erősíteni, és ami pedig az eljárást illeti, szerintem kell szavaznunk arról, hogy a mandátumról szavazzunk-e vagy sem. Rozier asszony. Én szerintem azért ez elképesztő, hogy a parlament, amely a tanácssal egyenértékű jogalkotó, úgy döntsön, hogy különböző plegykák, folyosói plegykák és ilyen vagy olyan hangulatoknak megfelelően döntsön, azért már bocsánat, mi is jogalkotók vagyunk, és a mandátumnak nincs még vége, tehát intézményi feladatunk az, hogy elkezdjük a munkát, és hogyha a tanács nem tesz semmit, hát akkor majd később levonhatjuk ebből a következtetést, de nem gondolom, hogy már most előre a tanácsban tapasztalható lelkiállapotoknak tegyük ki magunkat. Elnök. De van, aki azt javasolja, hogy ne szavazzunk, tehát akkor most eljárási szavazás lesz arról, hogy a mandátumról szavazzunk-e vagy sem. Mindenki érti a helyzetet? Tehát szavazzunk-e vagy sem? Ez a kérdés. Erről szavazunk most. Igen? Mindenki érti, ugye? In favor of voting. Ki támogatja azt, hogy szavazzunk? Elektronikusan nézzük inkább ezt meg. Elektronikusan nézzük meg. So, that, uh, so we vote. 17 van, so we vote on the Monday. Okay. So there's a clear decision. Akkor egyetem a döntés amellett, hogy szavazunk a mandátumról. Nos, akkor szavazunk a mandátumról, megnyitom a szavazást. On est, on est contre ou... Uh, Uh, is adopted. So, anyway, congratulations to Mr. Didier. Gratulálunk Didier úrnak minden esetre. And we continue. És folytatjuk. Volkan úr jelentésével az Európai Bíróság megállását illetően. Afko egy mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Afko 2 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Afko 3 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Jambavski úrnak van egy szóbeli módosítója, amelyről külön szavazunk, mellette ne tartozkodik, elutasítva. Hármas mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes rész, ez okafogyottá vált. Hatos módosító mellette ellene tartózkodik, hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Afkó 4-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 3-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 4-es mellette ellene ellenőrizhetjük a 4-est. elfogadtuk, egyes mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk, de nem látom a kezeket. Elfogadtuk. A teljes jelentésről szavazunk, a szavazást megnyitom. elfogadtuk, meg lehet kezdeni így a, a tárgyalásokat, nincsen ezzel kapcsolatban kifogás. Lezárhatjuk. Elfogadtuk. Gratulálunk Velken úrnak. következő egy darab szavazás lesz. Zvivko nem. Mandátum elfogadása következik a digitális eszközök és folyamatokkal kapcsolatban. A szavazást megnyitom. Elfogadtuk, és végezetül Hannibal asszony Itt négy darab szavazás lesz. A gyermekek jogállás külföldre vitelének különböző vonatkozásairól. Mindegyik szavazás elektronikusan lesz. Elsőt megnyitom. Elfogadtuk. Aztán a másodikot, a 15-ösről megnyitom a szavazást. elfogadtuk. 16-os. Elfogadtuk. 17-es. Oké, okay, akkor ezt lezárhatjuk. Elfogadtuk. Gratulálunk Hannibal asszonynak. Ennyi lett volna a szavazás. És folytatjuk a többi napirendi pontjainkkal. reporting back item 18, and Mrs. Niebler has asked if you could just, uh, on her behalf, yeah. Okay. So we continue. Akkor folytatjuk a 18-as napirani ponttal. Kérhetném -e azt, hogy kicsit csendesedjünk el itt a teremben. So, we have the... Itt egy vissza jelentésről van szó, a jelentenek számunkra arról, hogy hogy a hazarnak a tárgyalások Nibler asszony véleménye tekintetében, amely a megelőző szerkezet átalakítás kereteiről, a második eséről, a szerkezet átalakítási fizetésképtelenség és mentesítési eljárások hatékonyságát növelő intézkedésekről szól. A jelentéstevő asszony nem tud ma itt lenni, ezért engem kért meg arra, hogy adjam át a következő információkat eh, a harmadik triológusról, amelyre november 27-én kedden került sor. A parlamenti tárgyaló eh, csapatot ösztönözte azt, hogy a tanács egy új irányt eh, talált, és kész volt arra, hogy kompromisszumokat kössön meg. Vannak még nehéz pontok az érintett felek, illetve a munkaadók jogainak tekintetében, de Nibler asszony bizakodik abban, hogy ezt a fájlt még december során, a december plenáris alatt a következő trialógus ülésen le lehet zárni. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban megjegyzése? Nincs. Nos. Yeah, you know, no. So we, we continue by item 19. Akkor 19-es ponttal folytatjuk. Uh, uh, reporting back to the committee on a szakbizottságok, uh, a szakbizottságnak való információ, a digitális tartalomszolgáltatás irányuló szerződések egyes vonatkozásairól. A jelentéstevők közül csak Fosz úr van jelin, jelen. Sorry? Shall we do 20 and then see if Mrs. Gebhardt No, No, that's a problem. So I would like to give the floor to Mr. Foss. Akkor Foss úr kap szót. A digitális tartalomszolgáltatásra jelenló szerződések egyes vonatkozásaira. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr. Volt egy triológus találkozunk az elmúlt alkalommal, és igazából ez nem segített rajtunk, nem jutottunk előre, ezért nem tudok túlságosan sok mindenről beszámolni. Továbbra is vitás az úgynevezett Smart Goods alkalmazási területe, és arról is vonatkozunk, hogy melyik irány elv vonatkozik ide a sajátunk, vagy a tangible goods eh, irányelv, ezt még tisztázni kell, vannak még további kérdések a tangible goods irányelv tekintetében is, és összességében a harmonizációs fokozatról is tárgyalnunk kell, és a garancia határidők, a bizonyítási termek fordítása is kérdéses, tehát sok mindenről nem tudok még beszámolni, Még további két kérdés is nyitott a frissítések esetében, tehát igazából nem jutottunk előre az elmúlt alkalommal. Köszönöm, mondja az elnök. Bárkinek van-e még megjegyzése ezzel kapcsolatban? This is not the case. Úgy tűnik, hogy nincs. Akkor tehát megyünk tovább. A 20-as napi pontra térünk rá. Ismételten ez egy információ arról, hogy hogyan zajlanak a tárgyalások. Itt én vagyok a jelentéstevő. Hadd tájékoztassam önöket arról, hogy az ötödik trilógus is öm, lezajlott ezről a javaslatról itt a parlamentben. Ez múlt szerdán volt. A cél az az volt, hogy egy általános politikai csomag megalapodást találjunk a fennmaradó politikai kérdésekre, tehát a hatályra, amelyel az eredet eh, ország eh, definíciót szélesítenék ki, illetve a fölvizsgálati záradékról, illetve az átmeneti időszakról is voltak még kérdések. Lényegi előlépést eh, sikerült elérni a negyedik trialógus során az direct injekciók, illetve a más kérdésekben is. A rendeletről irányelvre is sikerült átalakítani a jogi eszközt, viszont a származási ország kiteljesítése továbbra is nyitott maradt. A, az újra megfogalmazás, amit javasoltak a 2 cikkben, illetve a 9-es B preambulum bekezdésben, ezről az ötödik triológuson beszéltünk, a három intézmény már közel áll az általános megaladáshoz, de azért még technikai szinten kell további munkát végezni, annak érdekében, hogy egy elfogadható szöveg jöjjön létre. A végső rövid trialógus így majd december 13-án lesz Strasbourgban, ahol egy általános csomag megalapodás jön létre, és a nyitott kérdéseket is sikerül majd talán lezárni. Úgy látom, hogy senki nem kíván ezzel kapcsolatban szót kérni, és ott a 21-es napirendi ponttal folytathatjuk a copyright irányelvről szóló tárgyalások információi ismételten Fosz úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon hosszas volt a legutóbbi trialóguson ez az ülés. Néhány pontban sikerült előre jutnunk. A legfontosabb pontok még mindig nyitottak, tehát például a, az adatbányászat, a hármas A kiterjesztése, az elva is nyitott még, vagyis a sajtó kiadók jogai, a 13-ban itt van a value gap, ahol már van egy kis közeledés. Megállapodtunk bizonyos fajta blokkokban, hogy itt sikerüljön közelíteni a különböző álláspontokat a tanács és a parlament között, különböző irányelvekre, kijelentésekre támaszkodtunk, amelyek alapján az Európai Bizottság most egy szöveget kíván kidolgozni, és a kompromisszum inkább a két pozíció között lenne majd. Más, még nyitott kérdésekről is beszéltünk a 14-es és 15-ös cikkekben, és az átláthatóság javítására is szükség van az eljárás során a különböző szerzők, illetve a jogtulajdonosok között. Itt kisebb pontok vannak, amelyekben meg kell állapodni. Ezen kívül van egy megoldás is egy olyan területen, ahol a tanács a 9-es A cikkben valamit beillesztett, amit majd nálunk nem volt meg, és a 7.1-esben így sikerült eh, talán majd megoldást találnunk és így az utolsó trialógus ülésen, majd jövő csütörtökön csak a nagy problémákról kell még egyszer beszélnünk, és majd meglátjuk, hogy sikerül-e majd előre jutni. Bizakodok abban, hogy ez sikerülni fog. Elnök. Úgy látom, hogy senki nem kíván hozzászólni az itt még itt lévő tagok közül. Ennyi lenne, ennyi lett volna mára. Az utolsó információ az az, hogy a következő szabadsági ülés Strasbourgban lesz, hétfőn, december 10-én, 21 óra 15 perckor fog ez kezdődni, tehát ez egy éjszakai műszak lesz. Köszönöm szépen a mai részvételt!